az iráni Európai Uniós vállalkozásokat érintő amerikai szankciókról fogjuk meghallgatni Lange urat, de azt hiszem lesz egy kis technikai szünet előtte. Oui, j'entends bien, monsieur, mais je vous... Hallom, hallom, amit mond, de szeretném, hogyha megvárnánk Lange urat. Egy pici türelmet szeretnék kérni, és amint tudjuk biztosan, hogy megérkezik Lange úr, akkor megadom a szót Bienkowska asszonynak. Nous allons pouvoir reprendre la séance. Folytassuk az ülést. Egy pillanatot még azért várjunk, amíg Lange úr elfoglalja a helyét, és megadom neki a szót, mint szerző. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, de az információt kaptam, hogy 19 óra 16-kor kezdjük ezt a vitát. Ez a kérdés, amit feltettünk, az Egyesült Államok által kivetett szankciókkal függ össze, Irán ellen kivetett szankciók, és ezeknek a hatása az európai ö, üzleti tevékenységre. Ami az ö, atom megegyezést illeti, ez ugye ö, tető alá ö, hoztuk ö, Iránnal, és ö, ezzel kapcsolatban felmerült a szankciók ö, felfüggesztése, és ez ö, abszolút helyes a gazdasági fellendülési folyamat ezzel beindulhat. A probléma azonban a következő, sok USA szankció már a vita még még az előtt kiszabásra került, már 79-ben, mielőtt még szó se volt arról, hogy Irán atomprogramba indult, atomprogramot indult. És ezeknek a szankcióknak területen kívüli hatásuk van az európai üzleti tevékenységre és vállalkozásokra. A kérdés tehát az, hogy az európai cégek hogyan kezelik ezt. Egyértelmű, hogy problémák merültek fel egyisek heves viták után, az amerikai hatóságokkal folytatott heves viták után kivételes szabályozást kaptak, de mindemellett az amerikai és az európai cégek közötti egyenlőtlen bánásmód valósul meg. Ezért nagyon fontos világossá tenni, ezt a kérdést pontosítani a szankciók területen kívüli hatását. Ez kifejezetten vonatkozik a bankágazatra, a pénzügyi, tehát a finanszírozási eszközökhöz való forrásokhoz való hozzáférésre. Nem elfogadható az, hogy európai cégeket kizárnak a projektjeik értelmes finanszírozási lehetőségeiből. Mindannyiunk számára világos, hogy micsoda új lehetőségeket vet fel az Iránnal való üzleti kapcsolat, főleg ami ezen régió stabilizációját illeti, illetve az iráni társadalmat, ennek a fejlődését illeti. Éppen ezért a szakbizottságban így fogalmaztuk meg ezeket a kérdéseket. Biztos asszony, kérdezem tehát, hogy hogyan értékeli konkrétan ezt a helyzetet, és azt is kérdezem, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak, fogadtak el annak érdekében, hogy a kötelezettségvállalások végrehajtását teljesítsék, különös tekintettel az Egyesült Államoknak világosá kell tennünk azt, hogy ez a határon kívüli, területen kívüli hatás, ennek nem szabad, hogy az európai cégekre negatív hatással legyen. A kérdés, hogy az amerikaiakkal egyeztettek-e már ebben, illetve mi volt a válaszuk erre a kérdésre. Végeredményben az a kérdés, hogy a jövőben az európai cégek gazdasági szereplését hogyan tudják biztosítani. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony és biztos asszony. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bienkowska biztos asszonyé a szó az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők öt ö, hónappal az ENSZ, EU és USA szankciók felfüggesztése ö, után a nukleáris egyezmény megkötése után abszolút aktuális a erről az átfogó közös cselekvési tervről beszélni. Ez rendkívül fontos. Először is hadd hangsúlyozzam, hogy a szankciók felfüggesztése kulcsfontosságú elem a nukleáris egyezményben, és van itt egy feltétel, ami a fenntartatóságot, illetve a terv sikerét meghatározza. A mi érdekünkben áll, hogy Irán, nukleár, hogy Irán gazdasági fellendülést tapasztaljon. Biztosítani kell, hogy minden a terv szerint haladjon. A főképviselő és hét másik biztos, köztük én is, Teheránban jártunk áprilisban, és láttuk, hogy az országban milyen belpolitikai vita folyik a terv pozitív hatásairól, és ez mindig rendkívül élénk. A terv sikeres végrehajtása kulcsfontossága az Európai Unió számára. Az Európai Uniónak elkötelezettnek kell maradnia, és a terv végrehajtását közösen kell ellenőrizni. Az elfogadott vállalásainkat be kell tartani, Tisztázni, tisztázni kell tehát az egyes pontokat. Emellett kötelezettséget vállaltunk arra is, hogy a magánszektor számára bizt, tisztázzuk, tisztázzunk minden pontot, és fogalmazzunk világosan, még mindig vannak kihívások, amelyeket meg kell oldani. A pénzügyi és bankszektort nem szabad alá becsülni ennek a jelentőségét, de mindezt perspektívába kell helyezni. Több mint tíz évig izolálódott Irán. Az iráni bankok a nemzetközi pénzügyi rendszerből kikerültek ez alatt az idő alatt. Tudni, tud, mondtuk mindig is, hogy Irán világgazdaságba való újraintegrálódása nem fog egyik napról a másikra megtörténni, de bizom benne, bizakodom, hogy ez sikeres lesz. Egyéb elemeket is figyelembe kell venni, az USA szankciók teljes hatáját, céljait, az iráni bank szabályozást, a, a pénzmosás elleni, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni fellépéseket és szabályozásokat. Aktívan együttműködünk mindkét fronton. Az EU és a tagállamok rendszerint, rendszeresen konzultálnak Washingtonnal. Január 16-án volt egy ilyen. Az USA kétszer is aktualizálta az iránymutatását, tovább további kérdéseket tisztáztunk, és ez azt mutatja, hogy az üzleti világ résztvevői számára mindenképpen világos feltételeket akarunk teremteni. Emellett a külföldi eszközök ellenőrzésének, ellenőrzésével foglalkozó bizottság elnökét is meghívtuk, és emellett Brüsszelben egy szimpóziumot kívánunk tartani a szankciók felfüggesztésével kapcsolatban, az mind EU-s, mind USA szakértők részvételével. Ezzel egy időben a főképviselő május 19-én eh, Németország, Franciaország, eh, az Egyesült Királyság és az USA eh, minisztereinek részvételével tartott egy egyeztetést, és ez világos jelzés volt arra, hogy a pénzügyi szereplőket öm, öm, megnyugtassuk, és hadd mondjuk el azt is, hogy nagyra értékeljük azt, hogy az USA a fent megmaradó elsődleges szankciók hatásáról tájékoztatást kíván nyújtani, illetve ezeknek a hatásáról Európára. Iránnak az üzleti tevékenység kereteinek meghatározásában, illetve a jogszabályok meghatározásában fontos lépéseket kell még tennie. A terrorizmus finanszírozásával szemben, illetve a pénzmosással szembeni jogszabályokat el kell fogadni, de még ennél többre van szükség. A pénzügyi Action Task Force keretén belüli együttműködés prioritás. Az iráni látogatásunk lehetőséget adott arra, hogy az együttműködés kereteit eh, letegyük, lerakjuk, eh, és annak ellenére, hogy mennyi kihívás áll még előttünk, a terv eredményei már pozitívak. 22%-kal növekedett az EU és Irán közötti kereskedelem 2016 es negyedévében a tavaly negyedévhez képest. Az iráni bankok újra bekapcsolódtak a SWIFT-be, és 200 KK kis és közepes nemzetközi bank, európai bankok is elkezdték az iráni bankokkal való kapcsolatfelvételét. Nagyobb bankok egyre jobban teljesítenek, ahogy az új szabályokat megértik. A gazdasági párbeszéd erősítésére egy európai gazdasági missziót tervezünk Iránba, és a kereskedelem támogatási szerepünk mellett további ígéretes tengely lehet a biztosító társaságoknak nyújtott lehetőségek, illetve segítség, és mindez együtt határozza meg azt a komplex valóságot, amiben dolgozunk. A nemzetközi üzleti világnak a végrehajtás utáni realitásokhoz kell alkalmazkodniuk. Nem tudjuk se a bankokat, sem a cégeket, vállalkozásokat semmire sem kényszeríteni, de továbbra is elkötelezettek vagyunk biztosítani azt, hogy, hogy Irán learadhassa ennek az egyezménynek a gyümölcseit lehető legnagyobb világosságot kívánjuk, pontoságot kívánjuk biztosítani az európai üzleti világnak, illetve segítséget nyújtani a bank és pénzügyi finanszírozási ágazatnak irányban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Most pedig Bosztinári úr következik a szociáldemokraták nevében három perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. örültem, hogy eh, láttam, hogy Iránnal mégiscsak eh, hosszú tárgyalások után sikerült eredményt elérni. Az Európai Unió pedig alapvető szerepet játszott eh, ebben a sikerben. És ahogy már említettem, ennek az ügyletnek mindenki számára jónak kell lennie. Amit októberben elfogadtunk, az hozzájárulhat a nagyobb biztonsághoz, stabilitáshoz, és pedig az egész régió számára. Azonban nagyon fontos, hogy alaposan végrehajtsuk, és minden partner jó akaratával, és pedig minél hamarabb. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a dolog több, mint a technikai leírása. És az iráni nép is nagyon örült neki, ahogy sikerült a megállapodást megkötni. Remélem, hogy az irániek életszínvonala is növekedni fog emiatt. Csak is a sikeres végrehajtás engedi majd meg nekünk, hogy élvezhessük a diplomácia és a tárgyalások eredményét. Hogy a konfrontáció helyett most a stabilitás jöjjön. A európai cégek még mindig nehézségekkel szembesülnek, ha be akarnak jutni az iráni piacra. És ez pedig általában azért van, mert az amerikai pénzügyi szankciók nagy része még mindig megvan, és ezeknek területen kívüli hatája is van. A meglévő partnerek eh, is vonatkozik ez. Tehát a eh, Iránban például eh, minden csatornát fel kell használnunk, és mindent meg kell tennünk azzal, abban a tekintetben is, hogy az Egyesült Államokkal is megállapodjunk, hiszen eh, az európai cégeknek nehézségeik vannak, és eh, Iránban pedig eh, a partnereinkkel biztonságra törekszünk, jogbiztonságra, hogy az európai befektetések Iránban is biztonságban legyenek. Végezetül pedig biztos asszony új mechanizmust kell a bizottságnak javasolnia, hogy csökkentsük az európai cégek Amerikától való függ, függőségét. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, hogy megérkezett a következő hozzászólónk, Záhrádér úr, parancsoljon egy perc. Já se obávám, že e, máme k Iránu... Köszönöm. Sajnálom, hogy eh, pillanatnyilag ilyen a helyzet Iránnal. Az INTA kollégában nagyon sok kolléga van, akik pontosan figyelik az emberi jogok helyzetét, és ők igazából támogatják azokat a szankciókat, amelyeket olyan országokra szabnak ki, ahol sértik az emberi jogokat. De szerintem ez Irán esetében nincs így. Egy teokratikus diktatúra van Iránban, és ezt nagyon sokan alábecsülik még nálunk is. A társadalomban viszont elmozdulások vannak, és az iráni vezetősége erre még nem reagált. Azonban azt se figyeljük el, hogy Irán azért kapcsolatban van, a Hizbollahkal kapcsolatban van, Assaddal, és helyi hegemóniára törekszik. Ez pedig Európa számára semmiképpen sem lenne üdvös. Ez az ország soha nem adta fel nukleáris ambícióit. Én azt javaslom, hogy legyünk nagyon-nagyon óvatosak Iránnal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Sáke asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák. Nagyon fontos az, hogy egyértelműbb legyen a, az európai vállalatok helyzete Iránban a megállapodás után de mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy mi történik akkor, hogyha az Iránban az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, avagy hogyha a nukleáris megalapodást nem tartják tiszteletben. Sajnos az a helyzet, hogy eléggé bizonytalan volt az európai vállalatok helyzete. A becslések szerint a potenciális érdeklődő vállalatok fele nem megy Iránba. Mindez egy láncreakcióhoz vezetett, hogyha a bankoknak nincs meg a megfelelő nem adják meg a megfelelő bizalmat, és az is nagyon fontos, hogy az Egyesült Államokban, vagy az Egyesült Államok által ne büntessék meg ezeket a vállalatokat. Vízum, a vízum szükség, a vízum kényszer is nehezé, nehézé teszi az Iránban folytatott üzleti tevékenységet. Kerry miniszter EU-s vállalatok képviselőivel találkozott, és ezek a, ezen vállalatok képviselői elmondták, beszámoltak a problémáról a bizottság képviselőinek. A cél tehát az, hogy az európai vállalatok esetében nagyobb legyen az előreláthatóság, lehessen tervezni, és természetesen az iráni hatóságokkal is egyeztetni kell. A magánszektor ugyanis nagyon nehezen épül ki Iránban. Sajnálatosnak tartanám, hogyha a megállapodás után mégsem valósulna meg az, amire mindenki vágyik. A frakciónk számára és az EU számára nagyon fontos az, hogy hogy hatékonyak legyünk és szavahihetőek, egy olyan szakpolitikát alakítsunk ki, amely együttműködik az Egyesült Államokkal, hogyha kell, de függetlenül kell kialakítani a politikánkat a saját véleményünk alapján, a saját határozataink alapján, a saját érdekeink védelmében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig egy percre. Kószó Permúj úr következik. Köszönöm szépen. Én még mindig úgy élem meg, hogy az Egyesült Államok túsza Európa. Ez így van a külpolitikában, illetve a gazdasági politikában is az Európai Unió kereskedelmi és politikai terét az, az, lecsökkentik az Egyesült Államok, és a saját érdekeik alapján játszadoznak velünk. 90-ben indították el a 90-ben indították el a szankciókat Irán ellen, és az ENSZ becslései alapján emiatt félmillió gyerek veszítette el az életét Iránban. Nos, az európai vállalatoknak továbbra is gondja van az iráni piachoz való hozzáféréshez az, Euró- az Egyesült Államok szankciói miatt. Sajnos, az, sajnos negatív hatással van az is, hogy az európai vállalatok, eh, hogy ezt nem tartják be, akkor az Egyesült Államok törvénye is újtanak le rá. Köszönöm szépen, most két percre megadom a szót Buchner úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Történelmi esélyünk van, hogy eh, befejezzük Irán több évtizedes izolációját, és hogy kapcsolatba kerüljünk vele. Ez eh, szükséges, hogyha javítani akarjuk az emberi jogok helyzetét Iránban hogyha a terrorizmus helyzetét gyengíteni akarjuk a közel-keleten. Az iráni társadalomnak szüksége van arra, hogy megszűnjenek a szankciók. Hiszen Iránban magas a munkanélküliség. Iránban nagyon sokan olyan szint alatt élnek, amit mi szükségesnek tartunk. És ezt csak kereskedelemmel és a szankciók mellőzésével tudjuk elérni. Csak így tudjuk javítani Irán és lakói helyzetét. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az országon belül lévő radikálisabb áramlatokat is le lehet esetleg úgy küzdeni, csökkenteni, ha nő az országban az életszínvonal. Tehát igazából nincs is más választásunk, mint hogy most erősítsük a gazdasági együttműködést, hogy a szankciókat megszüntessük. Lehet, hogy a szankciók az Egyesült Államok részéről jogosak, történelmi alapjuk van, de szerintem nem folytatható szankciókkal. Hogyha német vagy európai vállalatok Iránban vannak, vagy Iránnal kereskednek, tárgyalnak, akkor az amerikai szankciók túlszává válnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Buchner úr. E, a kollégától elfogad egy kék kártyát? Igen. Köszönöm, kedves kolléga. Nem gondolja, hogy e, a bizottságnak foglalkoznia kellene a területen kívüli hatállyal? Tehát szerintem a bizottságnak az Egyesült Államokkal is tárgyalnia kellene, hogy az amerikai szankciók ne érintsék az Iránnak kapcsolatban lévő európai cégeket. Természetesen. Ezeket a szankciókat tárgyalások során kell megbeszélni. Ter- ter- természetes, hogy az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak erről tárgyalni kell. Köszönöm szépen. Begin asszony, kettő perc. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Az a kérdésem, hogy vajon ki dönt a szabályokról, az európai vállalatokra vonatkozó szabályokról, mi vagy Washington? Októbertől a bizottság fokozatosan megszüntette a szankciókat, hogy kereskedelmi kapcsolatba kerülhessenek vállalataink Iránnal, de az Egyesült Államokban ez nem történt meg. Ez azt jelenti, hogy az európai vállalatoknak nagyon rosszat tesznek az Egyesült Államok, és a saját területükön kívül is alkalmazzák a szankcióikat. Ez azt jelenti, hogy aki dollárt használ, az implicite elismeri az Egyesült Államok felsőbségét. De hát ott vannak az emberi jogok. Mióta a kereskedelmi, mióta a, a szankciók nem nincsenek hatással a kereskedelme, azóta az európai vállalatok megpróbálnak részt venni az iráni piacon. Az európai kormányok nem tesznek, nem tudnak semmit tenni, bár megpróbálják ezt, de az amerikaiak nem engedik az európai vállalatokat hozzáférni az iráni piachoz olasz vállalatok esetében megtörtént már, hogy az Egyesült Államok beli hatóságok kivizsgálták az olasz, az olasz céget, de végül nem kellett büntetést fizetni, más esetben azonban az ellenkezőről is van példa. Nagyon hosszú utat kell még megtenni az iráni rezsimnek a demokráciáig, de fontosnak tartom, hogy a nemzetközi kereskedelemben folyamatosan és lépésről lépésre fokozatosan föl kell venni Iránt. Nem hiszem, hogy az Egyesült Államoknak kéne megadni az utolsó szó jogát. Köszönöm szépen, Borgézi úr. Következik egy perc. Köszönöm szépen. A Brexit szavazás előestéjén én egy kicsit energetikusabb álláspontot vártam volna az Európai Uniótól, főleg amikor az európai vállalatokat kéne megvédeni, de még az sem egyértelmű, hogy milyen szankciókat szüntetett meg, függesztett fel az Egyesült Államok Iránra vonatkozóan. Ez nem derül ki. Nyilván, hogyha nem függesztett fel minden szankciót az Egyesült Államok, akkor az európai vállalatoknak ez rosszat tesz Iránban, Nos, Genovában azt mondják a szállítók, hogy minden készen áll arra, hogy ott állnak a kikötőkben a hajók, minden készen áll arra, hogy elinduljanak ezek a hajók, és eh, kereskedjenek, árukat szállítsanak Iránba. De rendkívül bizontalan a helyzet, és nem is egyértelmű. Így első ránézésre a vállalataink eh, érdekeit nem veszik, nem tartják tiszteletben, és nyilván ez kapcsolódik a munkavállalók jogaihoz is. A szankciókat a szankciókat nem függesztik fel, ezért nagy az esély annak, hogy megbüntessék a mi cégeinket. Köszönöm szépen, Golnis úr, egy perc. Nagyon örülök, hogy beszélünk eh, arról, hogy ezeknek a szankcióknak, az amerikai szankcióknak milyen hatásuk van az európai cégekre. Az iráni szankciókról van szó. Én ma két hónapja feltettem egy eh, eh, írásbeli kérdést az Európai Bizottsághoz, még mindig várom rá a választ. Az elmúlt napok hírei is azt mutatják, hogy az amerikai közigazgatás a nemzeti cégeket favorizálja az európai cégekkel szemben. Tehát az amerikai cégekre vonatkozóan vonatkozó szankciókat már fel, az amerikai cégeknek nem kell betartaniuk ezeket a szabályokat. John Kerry, John Kerry azt mondja, hogy az európai, európaiak üzleti tevékenységet folytathatnak Irán, Iránnal, de az Airbus ahhoz, hogy a repülőgépek eladását konkretizálni tudja, ehhez zöldötöt kellene adni, és több milliárd dolláros üzletről van szó, 9 milliárd dollárról, és az európai hatóságok is ehhez asszisztálnak. Ez, szégyen, ez szégyenletes, ezzel tulajdonképpen az amerikai igazgatás cinkosai. Köszönöm szépen, Zopoli képviselője, a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, a Bécsi megállapodás, és utána a szankció fokozatos felfüggesztése hozzájárult ahhoz, hogy 2005-től mostanáig 70%-os megnyitás, eh, iráni piaci megnyitás eh, tap, legyen tapasztalható, tehát részlegesen megnyílt az iráni piac az európai vállalatok számára. Berlin. A berlini fal eh, leomlása után ez egy elég nagy változás volt. Technológiai, technológiai áruk és számos más árufélét exportálunk Iránba. Az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak közösen kell ezt az utat bejárnia, a kölcsönös bizalom alapján kell fellépnünk, és nem csak a megállapodást kell tiszteletben tartani. Tehát azt kérjük, hogy történjen meg a megnyitás, de az emberi jogokat mindig is tiszteletben kell tartani. Jelenleg az iráni banki piac egyáltalán nem átlátható, ezek, ezt a problémát is meg kell oldani. A pénzmosást is meg kell állítani, illetve a terrorista, a terrorista tevékenység finanszírozását is meg kell gátolni. Az Egyesült Államok lehetetlenné teszi az olyan vállalatok számára az Iránnal való kereskedelmet, amelynek legalább 10%-os amerikai tulajdona van. Azt kérjük, tehát még pedig elég erőteljesen a bizottságtól, hogy ezt az üzenetet adja át az amerikai hatóságoknak. Rendkívül fontos az, hogy a sok megállapodás egyezmény urán, után, amelyet az európai vállalatok írtak alá ezek konkrét, konkretizálódjanak, és valós szerződések jöjjenek létre. Köszönöm szépen. Most Barekov úr következik. Hát, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, én felelek Iránért az Energiai Szakbizottságban. Iránnak le kell aratnia ezen terv gyümölcseit. Az európai üzleti tevékenység üzleti világ a kapcsolatait építi ki Iránnal, éppen főleg az energia területén <clears throat> szabályozni kell Iránnal az ügyleteket, és Amerikával is tisztázni kell a kérdéseket. Az Európai Bizottság feladata ez. A szankciókat felfüggesztették, de vannak további szankciók az USA részéről. Az nukleáris programot felfüggesztették, és ezek a rendszerek kapcsolatban az a bolgár miniszterelnök tett egy javaslatot az Iránnal való együttműködésre, és ebben az összefüggésben kérdezem én, hogy az Európai Bizottság ezt támogatja-e, hiszen a dolgok eléggé elmaradottak, és nagyon sok kinefizetett számla van az, európai, az Irán és az USA között. Telicska úr, köszönöm szépen. Biztos asszony, megkaptuk a választ a kérdésre, kétszeres választ kaptunk. Először is arról, hogy ön és a kollégái az Európai Bizottság milyen erőfeszítéseket tesznek Iránnal szemben és ez elég sok információt tartalmazott, biztos vagyok benne, hogy nagy erőfeszítéseket tesznek. Kettős agendáról beszélhetünk, az iráni demokrácia minősége, a jogállamiság, stb. támogatására. Az ön válasza ezzel kapcsolatban kielégítő volt. A, másod, a, a válasz másik részével kapcsolatban azonban vannak még nehézségeim. Ami az USA-t illeti, e, a kérdésnek ezt a részét kis, kicsi kevesebb idő alatt is válaszolta meg, e, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet tisztázni a még nyitott kérdéseket. Vannak olyan ügyek, esetek, amelyeknek konkrét hatásaik vannak, van egy Valóban kimagasló eset ez az Airbus Boeing kérdése és a deal aláírásának a kérdése. Az Airbus még mindig öt hónapja vár az USA pénzügyminisztériumától a jóváhagyásra, közben a Boeing pedig már megkezdett a tevékenységet, ez nem elfogadható, és kérem, hogy mondja meg, hogy hogyan tudunk segíteni, de ezen a területen mindenképpen tisztázni kell a nyitott kérdéseket. Köszönöm szépen, von Storch képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, Köszönöm szépen, Irán az atomegyezményt aláírta, és ezért az Európai Unió és az USA eh, felfüggesztette a szankciókat, de csak részben, mint ahogy ezt hallottuk, az USA eh, továbbra újra kereskedik eh, Iránnal a General Electric megkezdett az üzleti tevékenységet, de hogyha a Siemens ugyanezt teszi, akkor az USA ezt szankcionálja. Tehát az USA-nak ez a jelenlegi álláspontja, mind ahogy ezt már többször elmondták, ön ezzel kapcsolatban nem mondott semmit. Kérdezem, hogy az amerikaiak miért csinálják ezt, és önök mit tesznek ennek ellenében? az Exxon Nova amerikai cég Iránban szerezhet be, ha más, ha európai cég teszi ezt, akkor ezzel az amerikai szabályok ellen vét. Az amerikaiak támogatják a szabadkereskedelmet, mi is. Úgyhogy ne büntessék a szabadkereskedelmet, akkor az embernek az a benyomása, hogy az amerikaiak csak a saját javukra támogatják a szabadkereskedelmet, és mások kárára pedig akadályozzák. Löbreton képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Irán minden garanciát megadott a 2015. júliusi egyezményhez a programjával kapcsolatban. Az európai szankciókat 2016. januárjában felfüggesztették, úgyhogy a kereskedelmi, normális kereskedelmi kapcsolatok újrafelvételének semmi nem állhatna elvileg az útjában. Az európai bankok azonban még továbbra is hezitálnak, nem igazán szeretnék finanszírozni az európai projekteket, mert félnek az amerikai büntetéstől. Ez a helyzet az Airbus az Airbus szerződés, amelyet az Irán, illetve az a, a, a francia elnök aláírt, most blokkolva van. Tehát nagyon félnek ezektől a büntetésektől. Az Európai Unió eléggé bátorra kell, hogy legyen, és az a USA-val szembe érvényesítenie kell ezt az írásos egyezményt Franciaországnak a saját sorsát a kezébe kell vennie, és a, a, vagy, és a központi bankjától kell kérnie azt, hogy ezt a projektet finanszírozza Iránban. Köszönöm szépen, Balc úr egy percre

az Európai Unió világban elfoglalt helyét nagyon jól bemutatja. Az Egyesült Államok bizonyos privilémiókat élvez. Azonban ennek a partnerségnek negatív vetületei is vannak. És most eh, például ezek a negatív vetületek úgy láthatók, hogy eh, az amerikaiak szankcionálnak európai cégeket, amelyek Iránnal kapcsolatban állnak. Ez nem jelenti azt, hogy most megkérdőjelezzük az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatainkat. Azonban Európa pozícióját erősíteni kell. Európának itt egységes blokkként kell fellépnie. És szükségünk van az amerikai partnereink bizalmára is. És csak is így tudunk a világban hitelesek maradni. Globális szereplőként. Európa és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok az érdekeinken nyugszanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne játszhatnánk konstruktív szerepet ebben az ügyben most. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, csodálatos példáját látjuk annak, hogy az Európai Unióban és eh, az amerikai adminisztrációban nagyon szeretnek a szabadkereskedelemről beszélni, bár nem igazán tesznek érte. A bizottság pedig eh, csak néz. Európai bankoknak még mindig félniük kell, hogy Iránban ügyleteket finanszíroznak, mert akkor amerikai szankciókat lehet ellenük bevezetni. Számos kis és középvállalat nem tud Iránban üzletelni. Most az egész nagy mértékekben is megmutatkozott. Az Airbus január óta vár egy üzletre Iránnal, és tegnap halljuk, hogy a Boeing azt mondja, hogy 25 milliárd dolláros ügyletet köt Irán. Hát teljesen nyilvánvaló, hölgyeim és uraim, hogy mi történik egy gazdasági háborúban. Az amerikak nem Irán ellen folytatnak most gazdasági háborút, hanem az Európai Unió ellen. És a bizottság csak ölbetett kézzel ül. Köszönöm szépen. Funtulis úr, egy percre. Köszönöm szépen. Tudatosan döntött úgy az Egyesült Államok, hogy az európai vállalatokat blokkolja Iránban. Ennek semmi köze az iráni nukleáris projekthez. Az Airbus jó példa erre. Az Airbus az Irán errel 25 milliárd dolláros szerződést írta le, de az Egyesült Államok kormánya azt kérte, hogy ehhez, hogy ezt ö, ellenőrizzék, nem történt, se, nem történt tehát semmi, és közben a Boeing aláírt, amíg az ellenőrzés folyt, a Boeing aláírt egy hasonló megállapodást. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok szabadon rendelkezik, gondolkozunk el azon, hogy milyen lesz az Európai Unió jövője az iráni kereskedelemmel kapcsolatban. Azt hiszem, eljött az ideje annak, hogy az Európai Bizottság megvédje az európai vállalatokat. Kaputó úr lesz majd az első a hozzászólók listájában a spontán hozzászólások során. Köszönöm szépen! Az Egyesült Államok szankciói Iránra vonatkozóan az EU, Egyesült Államok területén kívül is érvényesek, éppen ezért az európai vállalatokra is hatással vannak. Épp ennek hatásaképpen 87 kal csökkentek, a, csökkent a, az import Európa és Irán között, és több mint 20 kal az export. Úgy gondolom, hogy a nyitás jeleit, jeleire mindenképpen pozitívan kell reagálni. Az lenne a cél, hogy a nemzetközi közösségbe egyszer s mindenkorra beintegrálódjon, visszaintegrálódjon Irán. És úgy gondolom, hogy egyáltalán nem mellékes az sem, hogy milyen kereskedelmi kapcsolatai vannak Iránnak velünk, illetve az arab világgal, ez sokat segíthet a régió stabilitásában. Köszönöm, Morás kolléga! Köszönöm szépen! Az európai vállalatok többsége az európai vállalatok többsége azért nem akar Iránban üzletelni, mert félnek az Egyesült Államok szankcióitól. A szankciókat ugyanis az Egyesült Államok nem szüntette meg a megállapodás után. Ez a helyzet az Európai Unió és Irán között, amely egy 80 milliós ország, blokkolta a kapcsolatot. Hatalmas újjáépítés folyik Iránban, nagyon sok város megújul, sok, sok új repülőteret fognak építeni. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy például Görögországból, de más tagállamokból is hozzáférhessenek az építőipari vállalatok Iránhoz, az iráni piachoz. De sok beszállítóra is szükség lehet Iránban, a gyógyszeriparban, vagy a gyógyszert készítmények iparában. Ők szeretnének hozzáférni az, ipar, az iráni piachoz, de ezt nem tudják megtenni. Köszönöm szépen. Amikor Iránban jártam, akkor még a szankciók érvényben voltak. De láttam, hogy mennyire fontos Irán számára az, hogy gazdaságilag együttműködjön. Az iráni gazdaság lehetőséget kapott, és Európa is lehetőséget kapott, hogy beruházzon irányban. A jelen helyzet az Európai Unióval az amerikaiak most játszanak. Hát nézzük meg most ez a Boeing-Airbus ügy. Airbusnak nagyon jó pozíciója volt, és mégsem fog üzletet kötni Iránnal. Itt gazdaságilag egy nagyon érdekes helyzet van az Európai Unió számára, és politikailag is érdekes a helyzet. Szerintem éljünk a lehetőséggel. Tidás képviselő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az Európai Unió külpolitikájának egy nagy hibája, hogy valahogyan úgy működik együtt az Egyesült Államokkal, hogy a saját érdekei ellen cselekszik. Jó példája ennek a helyzetnek az, hogy problémáink vannak. Az európai vállalatoknak problémái vannak, hogyha Iránban szeretnének tevékenykedni, ez a szankciókkal függ össze, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok még nem szüntettek meg. És így olyan helyzet alakul ki, amely az európai vállalatok számára távolról sem kellemes. Tehát, hogyha olyan európai vállalat szeretne Iránban tevékenykedni, amely Amerikában is tevékenykedik, akkor azért büntetés jár. Valamit kell tenni ez ellen, hogy az európai vállalatok is aktívak lehessenek a piacon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most átadom Bienkowska asszonynak, a biztos asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők. Szerintem nagyon, nagyon jó eszmecserénk volt, és nagyon érthető volt, amit mondtak. Mindenképpen vizsgáljuk a helyzetet, főleg azokat az esetleket, amelyek konkrétak például az Airbus-Boeing esetet. Azonban eh, nagyon fontos az, hogy eh, tudjuk, hogy közös érdekeink vannak. Nagyon fontos az, hogy mindenki számára működjön az üzlet. Minket természetesen az érdekel, hogy eh, az európaiak, európai vállalatok számára működjön a gazdaság. Most röviden megismételném, hogy az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett abban az irányban, hogy megszűnjenek a szankciók, és most az Airbus esetéről annyit mondhatok, hogy az Airbus azt hiszem január végén írt alá egy üzletet, amikor az iráni elnök január 8-án elment Párizsba. Tehát repülőgépek exportjáról született megalapodás. És uh, igazából nem, nem, nem szerződést kötöttek, hanem uh, csak egy memorandumot az Airbusok exportjáról. Tehát uh, az Airbusszal igazából nem született még konkrét ügylet. Természetesen minnyáján tudjuk, hogy a, a végrehajtás természetesen azon gondolkozunk, hogy Mogherini asszony milyen szerepet játszhatna itt az esetleges tárgyalásokkal. És mindenképpen ezekről a dolgokról szeretnénk tárgyalni a jövőben, hiszen nagyon fontos az európai gazdaság számára is. Köszönöm.